még hiányzó genfi egyezményt is alá fogja rni. köszönöm szépen! Köszönöm szépen, thank you very much. Köszönjük szépen, magyarul mondta az elnök. Ezzel a vitát erről a témáról lezárom. Holnap 12-kor szavazunk a témában. Következő témánk Kazak úr jelentése a Törökországgal fenntartott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról. De Hücht biztos veszi át Cecilia Malmström helyét. Köszönöm Malmström biztos asszonynak a jelenlétet és a megszólalásokat. És ahogy szoktuk, először a jelentés szerzőjének, Kazak úrnak adom meg négy percben a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Ennek a jelentésnek a fő motivációja az volt, hogy Törökország az Európai Unió egyik legfontosabb kereskedelmi partnere. A statisztikák értelmében Törökország a 17. legnagyobb gazdasága a világnak, és nagyon fontos kereskedelmi partnere az EU-nak, ahogy mondtam. A kereskedelem volumene 2008-ban 33 milliárd euró volt, és ennek a jelentésnek a lényege abban foglalható össze, hogy az a vám unió, amely 96-ban jött létre Törökországgal, nagyon fontos lépés volt már a gazdasági és politikai integrációnak. Ugyanakkor nem lehet pusztán tarifális alapokra helyezni a kapcsolatunkat Törökországgal. Ezért a bizottság tovább folytatta a kereskedelmi könnyítési intézkedéseket Törökországgal szemben. Hatékonyan működik a vegyes bizottság és a Vám Unióval kapcsolatban létrehozott irányító bizottság az uniónak bizonyos gyakorlataival fel kell hagynia Törökországgal szemben, különösen ami a közbeszerzési eljárásokat illeti. A harmadik országokkal egyre több ilyen megállapodást kötünk, de még nagyon sokkal nem kötöttünk ilyet. Nyilván sok nehézség merül föl Törökország kapcsán, egy ilyen megállapodás megkötése küszöbén. A bizottság a Törökországgal folytatott tárgyalások alatt előtt ugye nyilván hatástanulmányokat kéne, hogy végezzen, mielőtt dönt. Van nagyon sok hamisított termék ebben a kapcsolatrendszerben, és ez megterheli a bilaterális, bilaterális kapcsolatokat. Törökországnak hatékonyabban föl kéne lépni ezekkel szemben, és a meglévő jogalkotást a gyakorlatba is át kéne ültetnie, ugyanígy a szellemi tulajdonról szóló szabályokat is. Törökország nagyon fontos regionális szereplő, gazdasági szereplő a Fekete-tenger térségében, és a kaukázus térség szempontjából is. Nagyon sokat segíthet Törökország a tekintetben, hogy az EU-nak javuljanak a kapcsolatai ezekkel az országokkal. A nők részvétele a kereskedelemben nagyon alacsony Törökországban, ez egy külön specifikus kihívás az ország számára. Megfelelő intézkedésekre lenne szükség helyzet javítása érdekében. Ami a vízumkönnyítés esélyeit illeti, és a szabad kereskedelem egyéb szempontjait, itt a bizottság a nagy kamionforgalomra való tekintettel is megfontolja a témát, ugyanakkor a bíróság határozatát köteles végrehajtani. Két módosító javaslatot szeretnék javasolni a legújabb statisztikai adatok alapján. Ugye nemrégiben volt az alkotmány reformjáról ö, népszavazás Törökországban, és ez befolyásolja a mi álláspontunkat is. Várhatóan javul a demokrácia Törökországban ennek köszönhetően, és az együttműködés, konstruktív együttműködés szellemében kéne nekünk is eljárni erre való tekintettel. Önöknek mi a véleménye? Köszönjük, megadom a biztos úrnak a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretném Kazak úrnak megköszönni, hogy elkészítette ezt a kiegyensúlyozott és jó jelentést az EU és Törökország gazdasági kapcsolatairól. Az Intel szakbizottságnak is köszönöm, hogy nagyon érdemben hozzájárultak a jelentés elkészültéhez. Az EU-Törökország közötti Vámunió mellett a közúti e, közlekedés, e, a vízum is szerepel a jelentésben, de mint kereskedelmi fejlődés biztos ezekre nem kívánok kitérni. Törökország rendkívül fontos gazdasági és politikai partner az EU számára. Törökország az EU hetedik legfontosabb kereskedelmi partnere, és Törökország számára az EU a legfontosabb kereskedelmi partner. Törökország nagy kereskedelmi forgalmat bonyolít le, és ehhez járul még az is, hogy Vámunióra lépett az EU-val, emellett pedig nagyon egyedülálló két kapcsolatokat alakított ki az EU-val, és társult tagság, mert tagságra törekszik. A Vámunió a, a legfontosabb eszköze a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésének. Emellett azért maradtak problémák. Többek között azért, mert Törökország még mindig nem hajtja végre, végre maradéktalanul a Vám Uniót, és maradtak megoldatlan, évek óta megoldatlan problémák. Ezzel szemben az EU százszázalékosan végrehajtja a Vám Uniót. A bizottság néhány évvel ezelőtt azt javasolt a Törökországnak, hogy csak el a vámuniót, kössünk meg plusz megállapodásokat a szolgáltatásokról és a közbeszerzésről, de Törökország ezt az ajánlatunkat nem fogadta el. A bizottság készen áll arra, hogy eh, megtegye a szükséges lépéseket ahhoz, hogy magasabb szintre emelje a Törökországhoz fűződő kereskedelmi kapcsolatokat, és eh, foglalkozzon Törökország aggájaival, amelyek eh, azzal függnek össze, hogy az EU harmadik országokkal szabad kereskedelmi megállapodásokat köt. Török partnereinkkel tárgyalunk más országokkal kötött megállapodásokról, és az EU-török vám unióra mindig hivatkozunk a megfelelő hatásvizsgálatokban. Folyamatosan arra bátorítjuk Törökországot, hogy időben jelezze számunkra az aggájait, és ha valamilyen érzékeny kérdés merül fel. Az EU eh, Törökország Vámunióról eh, pedig kapcsolatban pedig azt kérjük a más partnereinktől, akikkel szabadkereskedelmi megállapodásunk van, hogy ezt vegyék figyelembe, és vagy teljes jogú cikként, vagy nyilatkozatként Törökország számára is ugyanolyan jogokat biztosítsanak, mint az EU számára. Sajnos ez nem mindig így van, amit én nagyon sajnálok, de azt biztosíthatom, mindent megteszek annak érdekében, hogy az EU-Törökország közötti vámunió jól működjön. Szeretném leszögezni, hogy ellenállást tapasztalunk Törökország részéről. Nem akarják teljes mértékben megvalósítani a vámuniót. A jelentés leírja azokat az intézkedéseket Törökország részéről, amelyeknek nincs összhangban a Vámunióban. Reméljük, hogy ez a jelentés is eh, arra fogja eh, serkenteni Törökországok, hogy megtegye azokat a lépéseket, amelyek szükségesek a Vámunió eh, zöggenőmentes működéséhez, és olyan intézkedéseket tesz, amelyek tovább fogják erősíteni két oldal gazdasági kapcsolatainkat. Én személyesen is nagyon elkötelezett vagyok, hogy magasabb szintre emeljük a kereskedelmi kapcsolatokat. Idén a külkereskedelmi, török külkereskedelmi miniszter felhívott engem, és megalapodtunk, hogy rendszeresen találkozunk. Jövő hónapra meghívott engem Ankarába, ezt a meghívást elfogadtam, és remélem, hogy előrelépés lesz, gyorsan tudunk majd előrelépni, fennmaradható módon, és barátian fogjuk kezelni a kereskedelemben jelentkező problémákat. Köszönöm szépen, biztos úr. Most meghallgatjuk a frakciók nevében szólókat. Quinthaut Ró volt asszony a néppárt képviseletében másfél percben. Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Az Unió Törökországgal egy nagyon erős kereskedelmi partnert kapott, és fordítva is igaz ez. Annak ellenére, hogy nagyon diversifikált Törökország kereskedelme, még mindig az Unió a legnagyobb kereskedelmi partnere Törökországnak. Jó a dolog ez, de lehet még javítani ezen a helyzeten, nem utolsó sorban a jelentésnek köszönhetően. A magas vámokat, mint például az agrártermékek esetében csökkentenie kell Törökországnak, és el kell távolítani a szabad áru áramlás elől az akadályokat. A bürokráciát csökkentenie kell Törökországnak, ez mind hozzájárulhatna a kereskedelem javításához. Természetesen vannak lépések, amiket már megtett Törökország az elmúlt időben, a biztos úr is utalt rá. A külföldi beruházások azonban nagyobbak lennének, ha lehetséges lenne, hogy a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó törvényt feljavíthatna Törökország, és tartaná magát Törökország a szabályokhoz. A jogszabályokat ugyanis nem ültetik át a gyakorlatban megfelelően a társulási szerződés kiegészítő protokollját is végre kell hajtatni a Törökországnak a kereskedelmi áruk forgalmára vonatkozó részt. És végül, amikor Törökországról beszélünk ebben a parlamentben, akár a kereskedelmi szakbizottságban, gyakran nagyon érzelem fűtött a vita. Így aztán külön nagy köszönet jár a jelentéstevőnek, hogy el tudta érni azt, hogy nyíltan együttműködjön minden árnyék jelentéstevővel, hogy úgy fogalmazhassuk meg ezt a szöveget, hogy minnyáján elfogadhassuk, mint ahogy ezt mutatta az INTA szakbizottságban folytatott szavazás. És köszönöm, Kazak úr. Köszönöm, Rovol úr. Balcáni asszony a szocialisták részéről két percre. Tessék, önél szó. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió és Törökország régóta intenzív kereskedelmi kapcsolatokat folytatnak. A Vámunió lehetővé tette, hogy a kereskedelem volumene jelentősen ö, immár hát sok milliárd eurós volumenű legyen. Törökország geopolitikai helyzete fontos hídfő szerepet ad neki, számunkra, a mi szempontunkból a kaukázusi és közelkeleti országok felé. De Törökországban más trendek érvényesülnek, mint az Európai Unióban. Fiatal országról van szó, mások a demográfiai problémák, mások a gondok is. Tulajdonképpen pont azok a problémáik, amelyek nekünk nem, és fordítva ez a reciprokalitás, kölcsönösség előny is lehet. Nem szabad ezt a potenciált kihasználatlanul hagynunk. Az Unió ugyan fontos kereskedelmi partner, de még többet ruházhatna be Törökországban, és Törökország nem csak az EU-t látja, hanem Oroszországot, közel-keletet is, Ázsiát is. A Vámunió ma már nem felel meg azoknak az igényeknek, amelyeket a globális kereskedelem támaszt országainkkal szemben. Tehát a meglévő akadályokat most már ideje lenne megszüntetni. Ma este erről vitázunk, holnap szavazunk róla. Úgy gondolom, hogy van néhány olyan terület, ahol feltétlenül fel kéne szabadítani a megbúvó energiákat, a lehetséges potenciált, infrastruktúrális hálózatok kialakítása területén például. Kazak úr kiváló jelentést írt, gratulálok neki, és támogatni fogom azt. Köszönjük, Bárzáni asszony. Most Rinaldi úr kap két percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim, biztos úr. Üdvözlöm a kazak jelentést, amely végül is azt mondja ki, hogy politikailag és gazdaságilag is óriási potenciál lenne a török-EU kapcsolatok fejlesztésében. Hallottuk már Törökország geopolitikai helyzetének jelentőségét a közel-kelet felé, betöltött híd főszerepét, és Törökország egyértelműen egyértelműen pionír szerepet játszik a térségben, ezért nekünk az érdekünk, hogy kap, kapcsolódjunk a török kereskedelmi kapcsolatokhoz. Ugye Örményország stabilizálása és a ciprusi kérdés tisztázása után megindulhatna a dinamikus kereskedelem. Kazak úr nyilván utal ezekre a problémákra, a török megszállás problémájára. Tehát vannak még nagy akadályok, a hamisított termékek, a szellemi termékek elismerése, és a Vámunió egyes fejezetei sem működnek jól, de mégsem, mégis úgy gondolom, hogy ahogy Kezek úr is mondja, a mediterrán térség elképzelhetetlen Törökország nélkül, az IMF előrejelzései szerint 2020-ra Törökország a térség 70%-át, kereskedőnek 70%-át fogja lebonyolítani. A zöldek nevében Franciska Keller egy percben parancsoljon. Köszönöm. Én is szeretnék gratulálni a raportőrnek a kiváló jelentésért. Azt hiszem, a jelentés rávilágít arra, mennyire fontos kereskedelmi partner Törökország az EU számára, és ez fordítva is igaz, és arra is, hogy mennyire fontos a Vámunió. Sok probléma maradt mind a két oldalon. Törökország számára például többek között erősíteni kell a munkavállalók jogait. De itt az Európai Unióban foglalkozunk el mindenek előtt a vízum liberalizáció kérdésével. Nem csak teherautós sofőrök, hanem üzletemberek, diákok számára is biztosítani kell a vízummentességet, hogy ne csak az államok, hanem az emberek között is könnyebb legyen a mozgás. A szabadkereskedelmi megállapodásoknál meg kell hívni Törökországot, hiszen teljes jogú partnerként kell, hogy ezekben részt vegyen a tisztességesség, a felség kell, hogy a vezérelmünk legyen, kötelezettségvállalásainknak eleget kell tenni, üdvözöljük Törökországot az EU tagjaként, amint teljesítik a kopenhágai kritériumokat. Köszönöm. Köszönöm a GUE részéről Trienda Filides úr, másfél percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Az alkotmányváltozásról tartott referendumnak Törökországban pozitív eredménye született, de ez csak kis előrelépés az egyén és általános szabadságjogokat illetően. A kurdokat leszavazták gyakran a kurd jelölteket a választások során. Gyakran elvesztik az autonómiájukat a nemzetközi szervezetekben betöltött munkájának és elkötelezettségének nem felel meg gyakran Törökország. Mi, a GUE, azt szeretnénk elérni, arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy egy ország előrelépését nem csak a kereskedelmi kapcsolatokkal kell mérni, és szeretnénk, hogyha üzenetet küldene a parlament Törökországba, hogy nem fogadjuk el hogy egyrésztről végrehajtsuk a társulási szerződést, másrészt viszont az alkotmányos változtatásokat ne tartassák be. Ha valóban azt szeretné Törökország, hogy az Európai Unióval tartsa kapcsolatot, akkor Ciprusi, eh, a Ciprusnak el kell ismernie a létét, és be kell ismernie, hogy a török jelenlét a Ciprus szigetén eh, jogszerűtlen, és Krisztófiasz elnök úrnak vissza kell térítenie a ciprusi törököket Törökországba. Csak így érhetjük el a ciprusi török közösségnek a gazdasági megerősítését, és csak így tehetjük lehetővé, hogy a két közösség megbékéljen egymással Ciprus szigetén. Köszönöm szépen, most pedig az EFD részéről Darfmas úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés Törökországot úgy írja le, mint aminek a hat legnagy, hatodik legnagyobb gazdasága van Európában. Hát ami a valóságot illeti, a föld terület több mint 300 ezer négyzetmérföld, és ebből csak kevesebb, mint 10 ezer négyzetmérföld, kevesebben 3%-a van Európában. Csak az EU gondolja azt, hogy Törökország európai állam. 95 óta létezik az Európai Unióval megkötött vámunió. Monaco és Andorra az egyetlen két másik ország, amely vámuniót kötött az EU-val. Egy vámunió sikere és kulcsa az, hogy Törökország beléphessen majd az Unióba, és hogy csatlakozzon. De ez teljes mértékben szükségtelen, és már elég régóta hangoztatják ezt sokan Európában. Köszönöm szépen, most pedig Stassen hogy másfél percre. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, a Törökországhoz fűződő gazdasági kapcsolatok eh, jelentése van előttünk. 97 óta jelentős mértékben bővült a kereskedelem EU és az EU és Törökország között. A szabad kereskedelem tehát jó dolog. Támogatjuk azt a javaslatot is, hogy építsük le a bürokratikus akadályokat, a technikai akadályokat. A szabad kereskedelem mindenkinek előnyös, az EU-nak is és Törökországnak is. Ugyanakkor azonban elnök úr, tegyük világossá, hogy az együttműködés Törökországgal a kereskedelmi kapcsolatokra kell korlátozni Törökország európai integrációját nem támogatjuk. Európa az egész világgal kereskedik, Amerikával, Izraellel, Japánnal, stb. De ez nem jelenti azt, hogy ezek az országok is az EU tagjaivá kell, hogy váljanak. A szabadkereskedelem Törökországgal nem vezethet Törökország EU tagságáig. Törökország az EU kereskedelmi partnere, ezt nem kifogásoljuk semmilyen mértékben, de hogyha Törökország az EU tagjába akarná válni, ezt abszolút nem támogatjuk. Köszönöm. Köszönöm. Következő hozzászóló a listámon Ómen Rejten asszony. Elnök úr, mint a Parlament egy felelős raportőre, szeretném ennek a jelentésnek a készítőjének szeretnék gratulálni, mert nagyon világos, jó a jelentés. A, egyetértek azzal, hogy a Vámunió sok pozitívumot hozott török és európai vállalatoknak egyaránt, de hogyan a biztos is mondta, a Vámuniót még nem teljesítették ki, még sok a hiányosság a kereskedelmi kapcsolataink kapcsolatban világosak a kihívások, a problémák, technikai, kereskedelmi, nem tarifa jellegű akadályokat még el, el kell távolítani az útból és erősödhet a harmonizáció, nagyobb mértékű lehet a harmonizáció is. Elnök úr, mindenek előtt a hamisított termékek ellen kell fellépnünk. Nagyon sok európai piacon borzasztó nagy károkat szenvednek a vállalatok a hamisított termékektől, hamisított játékok pedig veszélyeket is jelentenek a török polgárok számára is. Fontosnak tartom, elnök úr, hogy a szociális piacgazdasággal kapcsolatban is mondjunk néhány szót. Így most, miután a népszavazás pozitívan zárult, a szakszervezetek jogait is biztosították, és ez mindenképpen előrelépésnek tekintendő. Azután a következő pont energia, közösek az érdekeink és ezért tennünk is kell. Itt van a vízum kérdése, elnök úr. Vannak olyan emberek, akiknek Törökországban problémája van, mert máshogy bánnak eh, velük, eh, és felhívnám erre is a biztos úr figyelmét. Elnök úr, Törökország számára kulcsfontosságú az, hogy teljes mértékben alkalmazzák eh, a társulási szerződés kiegészítő jegyzőkönyvét. Ha ez megtörténik, ha ezt eh, ratifikálják, elnök úr, akkor egy hatalmas nagy akadálytól eh, szabadulunk meg, eh, ami a kereskedelmi kapcsolatainkat eddig gátolta. Törökország és Európa egyaránt profitálnának ebből. Elnök úr, én gondolom, hogy nagyon jó az, hogy elkészült ez a jelentés, politikai kérdésekre választ kell adnunk, és majd a következő jelentésekben a külügyi kérdésekkel is foglalkozunk. Köszönöm szépen, Kader Arif úr a következő. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Először egy általános megjegyzést szeretnék tenni a jelentésről. A jelentés jól tükrözi a Törökországgal folytatott kapcsolataink állapotát. Gratulálok a szerzőknek. Ugyanakkor kétértelmű, és mutatja, hogy mennyire határozatlanok vagyunk Törökországgal szemben. Ha megnézzük az együttműködésünk múltját, az Interbizottságban ezt megtettük, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok olyan téma van, amit a kereskedelmi kapcsolatokon túlmutató módon lehetne csak megoldani. Ugye itt a bővítés leveg a háttérben mindig, és az is vitatott, hogy most a harmadik ország, ázsiai ország, európai ország, Európai Uniós országe. Milyen kötelezettségei vannak a különböző definíciók alapján. A jelentés tehát jól mutatja ezt az ambiguitást, de biztos, hogy Törökországban nincsen igazán európai stratégia. Nem tudjuk mi sem, hogy privilegizált partnerét tegyük Törökországot, vagy tagállammá. Nagyon sok ellentmondásos jelet adunk mi is ki a világ felé. Ideje lenne egy kicsit egységesebben gondolkodnunk legalább és nem egymásnak ellentmondó dolgokat közölnünk folyamatosan. Legyünk nyíltabbak ebben a kapcsolatrendszerben. Mondjuk meg, hogy mik a bajaink Törökországgal, melyek azok az alapproblémák, amelyeket meg kéne még oldania. Ugyanakkor legyünk nyitottak és ösztönzőek is. Az alkotmánymódosítás nagyon fontos jelzés, mert ezt kértük Törökországtól, és végre megvalósult. Tehát na, ha sok akadály van még, és sok hosszú út áll az Örökország előtt, jó lépéseket, jó irányba tesz, és ezeket valahogy el kell ismernünk, sok színűvé érdemes tenni a kapcsolatunkat. Kék kártyát kapott Arif úr. Hajlandó elfogadni a kérdést? Felmerült a felszólalóban, hogy az alkotmány reform, amelyre ön utal, aláshatja az igazságszolgáltatás függetlenségét, és ezzel ön egyetérte? We have a clear question, if you could answer it. Je ne retiens toujours que les bonnes choses. Euh. Elfogadom a kérdést. Én szeretem ugyanannak az érmének mindig a jó oldalát nézni, igaza van önnek, az, hogy a katonaság ereje csökken, ez jó és rossz is lehet, rossz is lehet. Én azt gondolom, hogy ez elsősorban jó fejlemény. Nem tudjuk, hogy ebből még milyen ki, de mindenképpen előrelépés az, hogyha egy államaparátusból a katonaság szerepét kivonják, vagy ha csökkentik azt és mindenképpen a bővítés irányába mutat ez a lépés. Tehát segítsük őket abban, hogy ezt jól valósítsák meg. A raportolja. Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, Kazak úrnak. Ez egy kitűnő jelentés. És nem értek egyet Arif úrral aki előttem szólott. Nem hiszem, hogy mindennel foglalkoznunk kell ebben a jelentésben. Ez kereskedelmi és gazdasági viszonyokról szóló jelentés. Az egyik probléma ebben a parlamentben az, hogy amikor jelentést érünk, mindent bele akarunk foglalni, és így nem jut bele semmi, ami specifikus pontokat összefoglalna. Úgyhogy köszönet a jelentéstevőnek, hogy ez a jelentés specifikus. 96-ban jelölt létre a Vámunió az EU és Törökország között. Ez Törökországot közelebb hozta az EU-s piacokhoz. Törökország erős kereskedelmi partner minden EU-s tagállammal és az EU-val is. De sajnálatos módon a Vámunió még mindig problémákkal küzd, a török hatóságok engedélyeket kérnek olyan bizonyítványokat, amelyeket nem ír elő a Vám Unió. Így aztán fel kell lépnünk együttesen. A jelentéstevő a hamisított termékekről is beszélt, arról, hogy még sokat kell tennünk. Az egyik nagy probléma Törökországban természetesen a szürke gazdaság. ez a teljes gazdaságnak a 70%-át teszi ki, és ez kihat a kereskedelemre és eh, a gazdasági viszonyokra. Törökországnak tennie kell ezt illetően. A jövőben fókuszáltabbnak kell lenni a gazdasági viszonyainknak Törökországgal, és működő képesség kell tenni minden szinten. Szükségünk van egymásra. Köszönöm, elnök. A következő hozzászólónk, Zavella asszony. Egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni, mert nagyon objektív ez a jelentés, amelyet Kazak úr állított össze, és lenne két megjegyzésem. Az első, a 26-os pontot illetően, ami az energia ellátásra vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy a parlament túlbecsölte Törökország jelentőséget az energiaellátás területén. Törökország nem állít elő energiát. Törökország egy olyan ország, amin keresztül mennek a csővezetékek. Nem különleges problémákat jelent ez a terület. Ki lehet kerülni Törökországot? Más hálózatokon is lehet szállítani az az energiát. Legyünk realisták, és mondjuk ezt, hogy az energia területén a Nabucco, és amiről beszélünk, Ez nem segít rajtunk, mert Törökország nem szolgáltathat nekünk energiát. Viszont van egy nagyon nagy ipara, aminek nagyon sok energiára van szüksége. Második megjegyzésem. Mivel itt kereskedelemről beszélünk, nem lehet, hogy kereskedelemről beszéljünk, amikor Törökország hamisított termékekkel kereskedik. Ha megnézzük egy boltnak a kirakatát Törökországban, tele van, nagyon jó, elismerem, nagyon jó, de hamisítványokkal. Hogyha Törökország meg engedi ezt, és nem állítja le a keletről való hamisított termékek beáramlását, tehát akkor nem tudunk tovább tárgyalni vele. Köszönöm szépen, elnök úr. A következő Papasztamkosz úr. Másfél perce. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudjuk, hogy mennyire fontos a kereskedelmi kapcsolat Törökország és az Unió között. Az Európai Néppárt amennyire lehet, támogatja azt, hogy ez a jelentés létrejöjjön. És felszólítjuk Törökországot, hogy minden kötelezettségének tegyen eleget, amit a társulási szerződésben lefektettünk. És szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy a hiányosságok kihathatnak a csatlakozási tárgyalásokra. Szeretném megismételni azt, amit Rinaldi úr és Zavella asszony is mondtak, hogy Törökország nagyon sok hamisított terméket gyárt, és nagyon-nagyon sokat ezt hangsúlyoznám, és megsérti a jogszabályokat, amik a szellemi tulajdonokra vonatkoznak. Tisztelt kollégák! A közös kereskedelmi politikát figyelmet véve, itt elvárjuk a kereskedelmi partnerektől, hogy a nemzetközi jogot tiszteletben tartsák, és a társulási jogokat is tiszteletben tartsák harmadik országokkal. Ezek az alapelvek, amelyeket a Lisszaboni szerződésben lefektettünk, nagyon fontosak, és az Európai Unió nem tárgyalhat a török orsz- nem tárgyal Törökországgal arról, hogy az Unió lépjen be Törökországa, hanem Törökország akar belépni az Unióba, tehát Törökországnak kell tennie valamit. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Következő hozzászólunk, Kutas úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr! Törökország az EU számára a hetedik legfontosabb kereskedelmi partner, az egyetlen olyan tagjelölt ország, amelyel már most is vámúniója van az EU-nak privilegált, eh, privilegizált eh, partner eh, Törökország, erősek a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok. Közösen kell dolgoznunk azon, hogy a problémákat megoldjuk, különösen a harmadik országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodások kapcsán merülnek fel problémák. Az agrártermékek, eh, a közbeszerzés és a szolgáltatások három olyan terület, amelyet szintén fel kell venni a Vámunióba. Meg kell oldani az EU-ba utazó török üzletemberek eh, vízum ügyeivel kapcsolatos problémákat. Szorosabb együttműködésre van szükség a gazdaság és a kereskedelem politika területén, ez elengedhetetlen. Az EU világos üzenetet kell, hogy megfogalmazzon Törökország számára az eh, alapjogok tiszteletben tartásával kapcsolatban is. Paska képviselő következik egy percben. Elnök úr, elég régóta folynak a tárgyalások Törökországgal a társulási megalapodás kapcsán. Eltérőek a hagyományok, a kultúra. Törökország még mindig nagyon messze van a modern Európától. A jó gazdasági kapcsolatok erősíthetik az együttműködést azokon a területeken, ahol a török emberek és vállalatok közös nyelvet beszélnek az európaiakkal, és ahol közösek az érdekek. Ezeken az alapokon, ezekre az alapokra építhetjük azután a kölcsönös bizalmat, a barátságot. Nyíltan kell beszélnünk török barátainkkal, éppen ezért azokról a gondokról, amelyek aggasztanak minket. Hiszen szomszédunk, üzleti partnerünk Törökország. El kell mondanunk, hogy ha beengedik a hamisított termékeket az országba, ez egyszerűen lopás, hiszen a szerzői jogok, a szabadalmak tulajdonosaitól, más szellemi tulajdonjogok jogtulajdonosaitól lopnak a hamisított termékekkel. A Vámunióban nincs helye különböző trükkösen kikerült, megkerült, szabály megkerüléssel működők üzletembereknek civilizált módon kell együttműködnünk. Köszönöm. A következő hozzászóló Valensza úr. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Szeretném megköszönni Kazak úrnak, a jelentés készítőjének a jó szándékát, és azt, hogy objektív jelentés megírására törekedett, amikor a Törökországhoz fűződő kereskedelmi kapcsolatokról írt. Kapcsolataink negatív szempontjairól is szól a jelentés, ezért jónak tartom az EU szintjére, az EU normáinak megfelelő szintre kell emelni Törökországot több területen, így például a közbeszerzések kapcsán a pályázatok elbírásakor diszkriminálják a külföldieket, hiszen 15 százalékkal járulékos kedvezményt adnak a török ajánlattevőknek. Nagyon nehéz együttműködni ilyen feltételek mellett. Csak akkor lehet sikeres az együttműködés, hogyha az Vámunió minden rendelkezését betartja Törökország. Biztos vagyok abban, hogy Törökország sikeres lesz, és minden követelménynek meg fog felelni. Bizottó asszonynak adom meg most a szót. A gazdasági együttműködés Európa számára is nagyon hasznos. Az Európai Uniónak mindig is volt szomszédaival kereskedelmi politikája, amely olyan volt, hogy az emberi jogi szempontokra is figyelemmel volt, és ezeket továbbra is Törökországgal szemben is fenn kell tartanunk. Törökország egyre jobban iszlamizálódik, és ez nem jó trend. Több mint 500 nőt öltek meg 2009-ben Törökországban ö, háztartáson belüli erőszak áldozatai lettek ők. És ö, a keresztények helyzete sem könnyű. Azt szeretnénk, hogy Törökországban olyan politikai irányítás kapjon hatalmat, amely példaértékűen fellép a terrorista csoportokkal, mint például a Hamasszal szemben. Legyen kereskedelmi politikánk Törökországgal, de ne engedjük azt, hogy Törökország trójai ló módjára becsempészze a terrorizmust Európában. Köszönjük. Kostinger asszony kapszult. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Uniónak és Törökországnak jók a kereskedelmi kapcsolatai. Ez tovább fejleszthető, fejlesztendő, fenntartható gazdaságot követünk mi is, és fenntartható lesz a kereskedelem is remélhetően. A jelentés jól ábrázolja a viszonyokat, nem teljesen rózsás a kép, tudjuk, hogy van hamisítás, van csalás, különösen az orvosi termékek, magyarán gyógyszerek körében, itt a jelentés szerzője sem söpri a szőnyeg alá a problémát. Ugyanakkor, ami a vámuniót illeti, túl sok még a protekcionista intézkedés, főleg a mezőgazdasági termékek termékcsoportokra vonatkozóan. A mezőgazdasági ágazat 26%-át adja a GDP-nek Törökországban, úgyhogy nyilvánvalóan a törökök érdekeltek ennek a felszabadításában, ugyanakkor meg kell védenünk az európai termelőket. És Törökországnak is vannak protekcionista intézkedései, amelyeket ugyanúgy meg kell szüntetnie, mint nekünk. Különösen a minőségi élelmiszeripari termékek behozatalát korlátozza Törökország az EU-ból. Ennek az ellenkezőjét el kell érnünk. Most a spontán felszólások következnek. Jazlowiecka, szóval... Jazlowiecka asszony, öné a szó. Johnson. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Törökország és EU közti kapcsolatok története 50 évre nyúlik vissza. Tele van sikerekkel, de ugyanakkor kudarcokkal is. Több mint tíz éve fennáll egy vámunió két fél között, és ahogy rámutattak, nem teljesedett ki ez a vámunió. Ennek okai mind a két oldalon keresendők. Törökország egyre fontosabb szerepet tölt be számunkra is. Várhatunk gázellátást Törökországból, és hozzájárulhat a közel-keleti helyzet stabilizálásához is Törökország. Tehát a mi érdekünket is szolgálja ez a kapcsolat. Ankara ugyanakkor a közel-kelet kapuja. Hogyha nem szentelünk nagy figyelmet a kereskedelmi kapcsolatoknak, akkor elveszíthetjük Törökországot csak úgy, mint hogy Afrikát is elvesztettük. A török társadalom nem túl lelkes az EU-s csatlakozást illetően, és egy kiteljesedett vámunió jó eszköz lehet számunkra, hogy megerősítsük a kapcsolatainkat. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen, most pedig Paskó úr a szó. Elnök úr, az EU kereskedelmi kapcsolatai Törökországgal politikai jelentőségűek, de ennek ellenére az EU egyre nehezebben tudja elkerülni azt a benyomást, hogy egy játékot játszik Törökországgal. Azt várja, hogy Törökország fizesse meg az árát annak, hogy a tárgyalások megszakadtak. A jó hír az, hogy a legutóbbi adatok szerint a törökök egyre inkább kiábrándulnak az Európai Unióból, és az EU, mint fő kereskedelmi partner helyét átveszi az Egyesült Arab Emirátusok, Oroszország és Kína. Így aztán ahhoz, hogy Törökországgal kialakított kereskedelmi kapcsolatok sikeresek legyenek, mindent meg kell tenni, de ez ne homályosítsa el a fő kérdést, hogy Törökországot befogadjuk az EU-ba, vagy sem. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Rossi úr. Köszönöm szépen. Nem támogathatjunk azt az intézkedést, amely tovább liberalizálná a Törökországgal kialakított kereskedelmi kapcsolatokat, hiszen a bérek és költségek sokkal alacsonyabbak Törökországban, tehát, hogyha megnyitjuk a piacainkat török áruk előtt, aznak az lesz a következménye, hogy eltorzul a versenyhelyzet. Nem szabad leegyszerűsítenünk a kereskedelmet, ez a másik hibája ennek a jelentésnek. Mi úgy gondoljuk, hogy a politikai, adminisztratív és társadalmi rendszerek nagyon távol állnak az EU-s elvetől. Vegyük például a vallásszabadságot. Nincs vallásszabadság még a török fővárosban sem, és a fővárosokban sem. És ez egyre inkább normává válik, ami eddig csak vidéken volt norma egyre erősebbek az előítéletek, és egyszerűen kiárusítjuk, kiárusítjuk magunkat Törökországnak. Elnök úr, amikor itt ebben a házban működő képes kereskedelmi kapcsolatokról, a Vámunió javításáról beszélünk Törökországgal kapcsolatban. Ez természetesen ez Törökország EU-hoz való közelítésének egy része, annak a folyamatnak egy része, amely elvezethet majd ahhoz, hogy Törökország tagja lesz az EU-nak. Tudjuk, hogy a csatlakozás bírálói mindig inkább privilegizált partnerségről beszélnek, mint alternatíváról. És alapvetően azt kell, hogy mondjuk, hogy Törökország egy ilyen privilegizált partneri státussal már rendelkezik a Vámunió révén. Ez egy olyan privilegizált helyzet, amelyet még el kell mélyíteni más szinteken, így például politikai szintjén az örmény eh, népírtás elismerését eh, kell várnunk még Törökországtól, és eh, ciprusi kérdést is európai módon kell megoldani. A kurdokat is még mindig sok diszkrimináció éri Törökországban. Ez, ezek is fontos területek, tehát csak a kereskedelmi kapcsolatok révén nem lehet európaizálni Törökországot. Köszönöm, Paszeszko asszony a szó. Elnök úr, először az alkotmányjal kapcsolatos szeptember 12-i népszavazás pozitív oldalát szeretném kiemelni. Törökország többsége a demokrácia mellett kötelezte el magát, ez mindenképpen jó hír számunkra. Megerősíti a jelentést azt is, hogy tovább kell erősíteni és harmonizálni a Törökországhoz fűződő kereskedelmi és gazdasági kapcsolatainkat technikai akadályokat le kell építeni a Vámunióban, és így egyengetnénk Törökország EU-ba vezető útját. A konjunktúra élénkítő programok nagyon sikeresek voltak Törökországban, és a kereset csökkenése ellenére a kereskedelmi volumen meg kétszereződött, jövőre 7%-os növekedést várnak a török gazdaságtól. Törökország és Románia kapcsolatai jelentősen fejlődtek eh, az elmúlt eh, években. Két legfontosabb eh, partnerország, ez a kettő a Balkánon. A kétoldalú kereskedelem értéke évi 7 milliárd dollár. Emellett Törökország az energia infrastruktúra projektekben nagyon fontos partner, így például a Nabucco projektben is. És végezetül Papadopoulou asszony. Kire Elnök úr, Törökországgal nagyon sok éve vámuniót folytatunk. De ahhoz, hogy jobban működjön, azonnal be kell avatkoznunk. Törökországnak jobban meg kell valósítania a szerződésben foglaltatók. Csökkentenie kell a bürokráciát, és csökkentenie kell a hamisított termékek számát. A nők részvételét növelnie kell a munkaerőpiacon, be kell vonni őket a munkaerőpiacba. Ezen kívül a társulási szerződésnek azokat a részeit, ami Ciprusra vonatkoznak, és a tengeri kereskedelembe be kell tartani, a nemzetközi szervezetekben való kötelezettségeinek eleget kell tennie, és a e, tárgyalásokon e, lefektetetteket végre kell hajtani. Köszönöm elnök, köszönöm szépen végül, de nem utolsó sorban. Komocákos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Kazak úrnak. Nagyon jó és objektív jelentést készített. Valóban a kereskedelmi kapcsolatok az EU és Törökország között különösen fontosak, ezért nagyon óvatosnak kell lennünk de be kell azonosítanunk azokat a részeket, ahol előbbre kell lépnünk. Két ilyen pontot azonosítanék be. Sokat beszéltünk arról, hogy Törökország európai vagy nem európai állam. Mi szeretnénk, hogyha Törökország európai államként az európai családunk tagja lehetne. De ami a hamisított termékeket illeti, és az, hogy nem védik a szellemi tulajdonjogokat, ezen a területen inkább ázsiai ország, Törökország, mint európai. A másik téma, amiről beszélni szeretnék, az a Vámunió. A Vámunió az európai vállalkozások és kereskedelmek pillére. Ezért aztán nem elfogadható, hogy egy tagjelölt ország ne hajtsa végre teljes mértékben az erre vonatkozó jogszabályokat. És Törökország megtagadja, hogy a Vámuniót tovább fejlesz-e. Ide tartozik a ciprusi köztársaság kérdése is. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Most pedig de Gucht úré szó, két percre. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. a hozzászólásokból világossá vált, hogy elég nagy az egyetértés a jelentéssel kapcsolatban. Én csak röviden szeretnék három kérdéshez hozzászólni. Törökország és a szabadkereskedelmi megállapodások problematikája, a vízumkérdés és a szellemi tulajdonjogok érvényesítésének a problémája az, amiről beszélni szeretnék. A hamisított termékek problémáját sokan is említették a vitában. Engem is aggaszt ez a kérdést, és a bizottság továbbra is megpróbál nyomást kifejteni. Több éves ismételt kérések után Törökország a közelmúltban végre elfogadta, hogy jöjjön létre egy munkacsoport, ami szellemi tulajdonjog kérdéseket vitat meg. Ez pozitív első lépés. Remélem, hogy ez a munkacsoport megfelelően foglalkozik majd ezekkel a fontos kérdésekkel. A második dolog. Milyen problémája van Törökországnak a szabadkereskedelmi megállapodásokkal? Törökország évek óta emlegeti, hogy sok hátrány éri néhány EU és más harmadik országgal kötött szabas kereskedelmi megalapodás miatt. Az igazából kritikus ilyen megalapodások száma azonban alacsony. A bizottság szolgálatai szerint Törökország nem szolgáltatott megfelelő adatokat, amelyet demonstrálni lehetne, hogy a török gazdaságot károk érik-e az ilyen szabadkereskedelmi megállapodások miatt. A bizottság teljes mértékben a Vámunió megalapodás alapjájára, sőt, még a kötelezettségein felül is segít Törökországnak, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokat kössön az EU partnereivel. A török aggályokat szeretnénk eloszlatni ezen a területen. De ebbe beleértjük azt is, hogy a török kormányt felkérjük arra, hogy amikor az EU harmadik féllel szabadkereskedelmi megállapodásokról tárgyal, hogy akkor Törökország is részt vessen ezeken a tárgyalásokon, hát ez már egy teljesen más dolog. A vízumkérdés nem tartozik hozzá ehhez, de fontosnak tartjuk, hogy erősödjön a mobilitás az EU, EU és Törökország között, és gyorsan valósuljon meg az új EU vízumkódex, ami a vízum kérelmek kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé. Párbeszédet szeretnénk folytatni, hogy tovább javuljon a mobilitás, amint a tanács erre zöld utat ad. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, és végül a jelentéstevő Kazak úr képesen. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm valamennyi kollégának, az árnyék jelentéstevőnek, és minden felszólalónak a konstruktív megjegyzéseket, és nem utolsósorban biztos úrnak is a pozitív hozzáállását és megjegyzéseit. Köszönöm a jó tanácsokat, valamennyi megszólalást. Köszönök. A vita rámutatott, hogy az EU és Törökország kapcsolatai gazdasági, kereskedelmi szempontból mindkét fél számára egyaránt előnyösek és fontosak. Tehát fejlesztésre érdemesek. Ez nem kétséges. Egyes kollégák azonban kérdéseket tettek föl, Ö, például azt, hogy Törökország esetleges csatlakozása hogyan javítaná a kereskedelmi kapcsolatokat. Véleményem szerint fordított a viszony, minél jobbak a kereskedelmi kapcsolatok, annál esélyesebb Törökország a csatlakozásra. Ezt több tanulmány is mutatja, és sok munka áll még előttünk, hogy minden szempontból megtörténjen a kölcsönös elismerése a szabályoknak. De ahogy elhangzott, legyünk nyíltak, objektívek és persze bizakodóak. Köszönöm mindazoknak még egyszer, akik részt vettek a vitában. És úgy gondolom, hogy ma ugyan csak érintettük a problémákat, de a bizottság majd mérehatóan elemzi őket, konzultációs mechanizmust fog kialakítani a Vámonió keretein belül, és a meglévő problémákat ezen belül lehet majd egyeztetni, egy, megoldani, várhatóan új szellemben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Holnap lesz a szavazás 12 órakor. Lezárom ezt a vitát. Kedves kollégák, a következő napi rendi pont Dalange asszony jelentése.